elnök asszony elnök asszony képviselő asszony képviselő asszony fejezze be a kiabálást és tisztelje meg a házat señora presidenta képviselő asszony Señora presidenta. Tisztelt elnök asszony. Señora presidenta. Igen, képviselő asszony, folytassa. Usted debe proteger a los diputados que estamos en el uso de la palabra. Meg kellene, hogy védje a képviselőket, amikor beszélnek, elnök asszony. Eh, ez a képviselőcsoport eh, el akarja szabotálni a burundi vitát, és nem mondják meg, hogy miért burundiak eh, a demokráciáért az életüket áldozzák, egy szégyent hoz a házra, amit csinálnak ezek az emberek most. Köszönöm képviselő asszony, akkor járunk el a leghelyesebben, ha a vitát nyugodt hangnemben tovább folytatjuk ezért képviselő asszony megadom önnek a szót három percben. ms valenciano you have the floor in three minutes. nosotros deseamos que se celebren elecciones democráticas en burundi azt kívánjuk, hogy demokratikus választásokra kerüljön sor Burundiban, ugyanakkor a jelenlegi feltételek ezt nem teszik lehetővé. A burundi választások különösen fontosak az ország számára, de az egész régió számára is. Szeretnék gratulálni a burundi képviseletünk nagykövetünk, a főképviselő által végzett munkához, a megfigyelők munkájához, illetve David Martin munkájához ők együtt értékelték az országban a helyzetet. az összes sajtóterméket blokkolják, az ellenzéket karanténba zárták, és több mint 40 ember halt már meg. A menekültek több mint százezren vannak, akiknek el kellett hagyni az országot. A helyzetért az elnök a felelős, az elnök egyértelműen megsértette az arusai megállapodást. Az elnök úgy döntött, hogy fontosabb a politikai pályája, mint az állampolgárok élete és szabadsága. Pillanatnyilag az alkotmányt nem tartják be, az Európai Uniónak szilárdan fel kell lépnie. Hogyha egyetértünk benne, hogy az elnök nem indulhat harmadszor, akkor nem fog tudni harmadszor elindulni a választásokon. Elejét kell venni az eszkalációnak. Az Európai Unió, az Afrikai Unió össze kell, hogy fogjanak, illetve a regionális szervezet az EFDD fellépése ellenére nekünk gyorsan reagálnunk kell, koncentrálnunk kell a pénzügyi támogatást, támogatni kell a civil társadalmat, mindenkit támogatnunk kell, akik az arusai megállapodás betartásáért lépnek fel. Az Európai Uniónak támogatnia kell ezt a civil társadalmat, és korlátozásokat kell bevezetnünk, be kell fagyasztani a burundi elit bankszámláit, meg kell tagadni tőlük a vízumot. Hogyha a burundiak követték az ülésünket, akkor bizony szégyenkeznünk kell a közvetítésben szereplő képek miatt. Egy ilyen fontos vitát szakítottak félbe olyanok, akik nem hisznek a demokráciában, a tisztességes vitában. Elnök asszony, gratulálok a türelméhez. Burundiban olyan a helyzet, hogy nekünk kell megvédeni az európai értékeket, és ezek szellemében kell szolidárisan fellépnünk a burundiak. a képviselő úrnak adok szót egy percben. Parancsoljon képviselő úr. Uh, thank you, Madam Chair. First of all, I would... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést szeretnék kérni a látogató csoporttól. A politikai vita és a politikai kultúra nem legjobb példáját élik ma meg amikor a burundi vita folytatása mellett érveltem, akkor bizony elfogadhatatlan dolog történt, lefasisztáztak, és még annyi emberség sem volt az elkövetőben, hogy elnézést kérjem. Egy sor releváns információt kaptunk, és látunk erőfeszítéseket arra vonatkozólag, hogy az Európai Unió igyekszik a helyzetet stabilizálni. De nagyon örülnék neki, és biztos úr kérem, hogy ezt Mogarini asszonynak adja tovább. Azt szeretnénk látni, hogy a közös kül- és biztonságpolitikában úgy léphessünk föl, hogy nyomást tudjunk gyakorolni a burundi elnökre. Ezt az ön előadásában hiányoltam ezt a szempontot. Értem én, hogy ön csak Mogherini hogy nevében szólal fel, de a közös külös biztonságpolitikát úgy kell kialakítani, hogy ne történhessen meg, hogy a kontinensen már el, létrejövő drámai helyzetek megismétlődjenek. Köszönöm szépen! Következő hozzászólónk López Bermeo képviselőasszony. egy perccel képviselőasszony rendelkezésére. Gracias, presidenta. Las... Köszönöm. Elnök asszony, a burundi helyzet nagyon súlyos és mint Afrikában gyakran a nyugati média megfeledkezik erről a helyzetről. A szomszédos országok több mint százezer menekültet fogadtak be, akik az erőszak és a politikai instabilitás elől menekültek. Ez egy fontos tanulság Európa számára, amely elutasítja a menekülteket és erődítményé válik nagyon fontos missziója van az Európai Uniónak. Megfelelő körülményeket kell a terepen létrehozni, a civil szervezetekkel együttműködve. Ugyanakkor nem fogadhatjuk el, hogy a kereskedelmi és geostratégiai érdekek fontosabbak legyenek, mint az afrikai népek békés együttélése. A az afrikai eh, kontinens nagyon eh, gyakran eh, olyan helyzetbe került, hogy fegyverek áramlottak oda. Meg kell törni a bűvös kört, és lehetővé kell tenni az Afrikai Unió számára, hogy fellépjen. Cselekednünk kell a békéért. Köszönöm. Én képviselő asszonynak adok szót. 1 perc 30 másodperc áll rendelkezésére. Parancsoljon. voorzitter. Köszönöm szépen, elnök adjon. Egy dolog fontos. Azt hittük, hogy annyian érdeklődnek a vita iránt, Burundi iránt, most mégiscsak többen vagyunk, ez nagyon jó. Két héttel ezelőtt egyértelmű volt, hogy elinduljunk, elindulunk Burundiba, és részt veszünk az ottani választásokon megfigyelőként. Nem nem sikerült teljesen a, lebonyolítani a választásokat az elvárásoknak megfelelően. Óriási kihívások vannak. Az elnök erőszakkal ragadta magához a hatalmat, és most itt vagyunk. Az a gondolat, hogy 29-én júniusban választások lesznek, úgy tűnik, hogy mindent le fognak söpörni az asztalról. Nem tudjuk ezt elfogadni. Én úgy gondolom, hogy nagyon erőszakos választási csata lesz, nem lehet legitimálni ezt, és nem is lehet egy misszióval, egy küldöttséggel ezt megelőzni. Óriási válság van, több százezer menekült olyan milícia, akik nem a rendszer iránt lojális, akik mindenkit eltávolítanak, akik nem lojálisak a rendszer iránt. A kérdés az az, hogy mit lehet tenni, de az is kérdés, hogy mi az, amit nem látunk az elmúlt években, hogy idáig tudott minden fejlődni, és elveszítettük az ellenőrzést fölötte. Nem szabad a választásokat hagyni, hogy brutálisak legyenek. Köszönöm. Képviselő asszony hozzászólását, McEwen képviselő asszonynak adok szót. Három percben. Parancsoljon képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Valenciano asszonyjal szeretnék egyetérteni. A kollégák ott a patkó más oldali, oldalán nagyszüleikre hivatkoznak, ha 50-70 évvel ezelőtt. Miközben a kínzás, az emberi jogokkal való visszaélés most történik meg Burundiban, most, ma. És ezért vagyunk itt, erről vitázunk. Azon gondolkozom, hogy vajon mit gondolnak a burundi emberek, hogyha azt látják, hogy az ő államukban lévő drámai helyzet kapcsán a patkó másik oldalon ülő képviselőtársaim rövidtávú politikai előnyöket akarnak kikavácsolni. Koncentráljunk most már a témára, gondoljunk a burundiakra, hiszen az ő országuk, az ő békés demokráciában való élethez való vágyuk került veszélybe. Úgyhogy biztos úr, elnézést kérek egyébként a tisztelt ház nevében öntől is, azért jött ide, hogy tájékoztasson bennünket, nagyon világosan tájékoztatott a burundi helyzetről, az Európai Unió fellépéséről. Amióta a legutóbb eszmét cseréltünk Burundiról, sokkal rosszabb lett a helyzet. A szakbizottság elnökeként egy sor információt kaptam arról, hogy hogyan tiporják lábbal az emberi jogokat, hogy a milíciák hogyan terjesztik az erőszakot, hogyan fenyegetik és félemlítik meg az embereket hallottunk, tudunk arról, hogy milyen szenvedésnek teszik ki a lakosságot a politikai instabilitás, az emberek igyekszenek a szomszédállamokba menekülni. Örülök tehát, hogy elindult a humanitárius segítségnyújtás rendszerem, nem úgy, mint a UKIP-es kollégák, én ennek igenis örülök. És azt gondolom, hogy segíteni is kell a menekülteket. Minica biztos a legutóbbi Strasbourgon tájékoztatott bennünket, hogy az EU az egyik legnagyobb donátor, és az világ fejlettségi indexében a 187 országból Burundi a 180. helyen van. Éppen ezért felmerül a kérdés, hogy ebben az időszakban is kell, kell -e támogatni, vagy sem. De látni kell, hogy mindig az emberek fizetik meg a kormányzati visszásságok árát. Nem szabad, hogy elforduljunk Burunditól, nem szabad, hogy a kotonúi megállapodásban megfogalmazottakat feladjuk, és úgy gondolom, hogy világossá kell tenni, hogy biztosítani akarjuk, hogy a választások megtörténjenek. David Martin fő megfigyelünk munkáját pedig eh, csak elismeréssel tudok adózni ennek a munkának. Valóban fontos, hogy a választásokat tisztességes feltételek között tartsák meg. Néhány hét áll már csak előttünk, remélem tehát, hogy a burundi kormány figyeli a vitánkat, és ennek fényében tisztességesen megszervezi a választásokat képviselő asszonynak adok szót egy perc áll rendelkezésére parancsoljon! köszönöm elnök asszony azt mondják hogy a belga gyarmatosító csapatok ö, burundi kongóként beszéltek az országról több százezer ember halt meg a polgárháború során Burundi vajon a másik Ruandává válik-e. Az elnök ugye teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az arusai megállapodást, illetve az alkotmányt. Nem csak etnikai jellegű, hanem politikai konfliktusról is szó van. Kofi Annan a nemzetközi közösség passzivitását rótta fel hogy nem tudott beavatkozni. Ban Ki-moon a békét akarta fenntartani Burundiban. Elegendő volt-e ez? Nem kellette volna cselekedni? Most már másodszor történne meg, és ez már bűn lenne. Képviselői hozzászólások végére értünk, áttérünk a KSDI eljárásra. Elsőként Caputo képviselő úrnak adok szót. Mr. Caputo, you have the floor. Köszönöm, Sajnos ismét eh, a Burundiban történő szörnyű válsággal kell foglalkoznunk. Egész egyszerűen eh, nem szabad megfelelkeznünk eh, az Afrikai Közszolgálati Rádió képviselőjéről, aki beszámolt az elnök tevékenységéről, és aki drámai helyzetbe került. Már most rengeteg áldozat van a polgári lakosa körében, rengetegen a szomszéd államokban menekültek el. A civil szervezetek pedig felhívják a figyelmet arra, hogy a harmadik mandátum megszerzésével voltak éppen az elnök a meglévő alkotmányt tiporja lábbal. Nagyon fontos tehát, hogy Európa markánsan vélem, elmondja véleményét és megakadályozza az ország szétzélálódását és biztosítsa, illetve hozzájáruljon a választások sima végrehajtásához. Hozzászóló Máriász képviselő úr. Kriá Proedre, Xanás, Toiv, Jörgó, έργο Tisztelt elnök asszony, Burundiról folytattunk vitát Enkurunciza elnök egy harmadik ciklusért, megbizatásért indul a választásokon az árusai megállapodás ellenére, és megvan a kockázata annak, hogy elfajul a helyzet, és újabb polgárháború alakul ki több mint százezer ember menekült Burundiból a szomszédos országokba. Folyamatosan az ellenzék elleni támadásokról hallunk híreket, és az új választások demokratikus garanciái nincsenek meg. Zaklatják az ellenzékieket. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség és az Európai Unió kezdeményezést tegyenek. Fontos, hogy az Európai Unió felfüggesse a fejlesztési támogatás folyosítását Burundinak, és a menekülteket kell inkább támogatnia. Képviselő úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos úr, az igazi kérdés egy, egyedüli kérdés van, amelyet fel kell tennünk. Egy új polgárháború kezdetének vagyunk a tanúi? Vagy pedig a káosz kezd elterjedni, és esetleg ez a káosz más országokra is átterjed majd. Ez az egyik kérdés. De van itt még egy kérdés. Mégpedig, milyen mechanizmusokkal, milyen eszközökkel rendelkezünk annak érdekében, hogy egy újabb polgárháború létrejöttét Burundiban megakadályozzuk, és megakadályozzuk, hogy a konfliktus más országokba is átgyűrűzzék, átszivárogjuk, ahhoz szintén hamarosan választásokat tartanak. Biztosítani kell tehát, hogy az elnök ne pályázzon egy harmadik elnöki mandátumra azt hiszem, hogy ez az egyedüli megoldás erre a helyzetre, csak így oldhatjuk meg ezt a helyzetet. Zulika képviselő úr. Köszönöm, uh, Madam President. In Africa, history repeats Köszönöm szépen, elnök asszony. Afrikában megismétlődik a történelem. Az elnök eh, itt is eh, módosítani akarja az alkotmányt, hogy hivatalban eh, maradjon. Eredménye ennek a hadsereg és a lakosság egy részének lázadása. Minden esély megvan a polgárháborúra. A független újságírók bátorsága dicséretes. A vaku heti lap például továbbra is ellenáll, annak ellenére, hogy lerombolták a szerkesztőségeket, illetve kollégákat meghurcoltak. Semmilyen szempontból nem elfogadható geopolitikai, humanitárius szempontból sem a helyzet. Az éhénység által sújtott lakosság további szenvedését nem nézhetjük tétlenül. Eh, biztos úr, mondja meg Mogherini asszonynak, hogy az EU-nak cselekednie kell, fel kell lépnie annak érdekében, hogy a lehetetlen helyzetnek véget vessen. Köszönöm. Arena képviselő asszonynak adok szót. Je, je me joins à tous euh, mes Köszönöm, csatlakozom az összes kollégához, akik előttem szóltak, és szolidárisak a burundi néppel. Az a döntés, hogy a az Afrikai Unió másfél hónappal elhalasztja a választásokat, nem kielégítő, ugyanis a választások megtartásának a feltételei egyáltalán nincsenek meg. Nincsenek meg, mert a CNI nem létezik, a média nem létezik, a politikai pluralitás nem létezik. Dolgozni kell ezen, a nemzetközi közösségnek foglalkoznia kell ezzel, a diplomáciai kapcsolataiban, ugyanakkor más eszközeink is vannak a civil társadalom felé át irányítani a támogatást, illetve egyéni szankciókat hozni, megtiltani az utazását a vezetőknek, a vízumtilalommal, illetve a bűncselekmények és az instabilitás mögött állóknak a bankszámláit be kell fagyasztani. Köszönöm. Köszönöm szépen, és szeretném megadni a szót Buonanno képviselő úrnak örülök hogy újra a teremben van az előbb is szerettem volna már ezt megtenni parancsoljon öné a szó egy percben. Mr. Buono, you have the floor. Sì, io farò un intervento un po' in... Egy picit eltérek a többi felszólalástól, hiszen úgy gondolom, hogy nem sok európai van, akik igazán törődnek Európa, Burundival. <clears throat> Európa voltak éppen olyasmiket csinál, ami az európai célokat szolgálja. Nagyon sajnálom persze, hogy az Európa, hogy Burundiban ez történik, de miért nem foglalkozunk a önké, az öngyilkosságokkal Európában? Azért, mert az emberek elkeseredésükben feladják az életüket, mert szörnyű gazdasági krízisbe jutottunk. Miért nem foglalkozunk az illegális bevándorlókkal? Miért nem foglalkozunk azzal, hogy hogyan mentsük meg a földközi tenger térségét az itteni illegális bevándorlóktól az országokat, magukat az illegális bevándorlókat? Egész egyszerűen Burundi messze van, törődjünk a saját házunk tájával. Egész egyszerűen túl sokat várunk el az európaiaktól. A fiatalok, a vállalkozások, az idősek, mindenkiről elfeledkezünk és Burundira koncentrálunk. Kérem, a saját jövőnkre koncentráljunk, ragaszkodnék ehhez. A képviselőtársaim végére értünk a hozzászólásoknak megadom a szót navracsics biztos úrnak aki a bizottság fő képviselője nevében tesz eh, válasznyilatkozatot. parancsoljon biztos úr! elnök asszony tisztelt képviselők azt gondolom igenis hogy ki kell állnunk a burundi emberek mellett pont azért mert ilyen drámai és eh, komplikált a helyzet. teljesen értem az önök aggályát és átadom mindazt, amit elmondtak Mogherini főképviselő alelnök asszonynak. Csupán azért, azonban a nagyon bizonytalan a helyzet, fluidus, nem végleges a helyzet, éppen ezért minden lehetséges szenárióra fel kell készülnünk, és minden opciót rendelkezésre kell bocsátani, biztosítani kell. Természetesen figyelembe kell vennünk azt is, hogy a 96-os, a kotonúi szerződés 96-os szika alapján tárgyalások zajlanak, és egyéni intézkedéseket is lehet foganatosítani ennek kapcsán, például a pénzügyi támogatás eszközét. Ezen felül figyelembe kell vennünk, hogy a közös kül- és biztonságpolitikai intézkedéseket és a sokan, sokak által például Taliska képvisel által felvetett eszközöket is mobilizálni lehet. Ezt a lehetőséget meg kell fontolnunk. De a békés megoldásnak kell, és a politikai párbeszédnek kell prioritást biztosítani, ezért a regionális és az Afrikai Unió által kezdeményezett intézkedéseket kell támogatnunk, így biztosítva, hogy a választások tiszta és tisztességesek legyenek. Nyomon követjük a helyzetet, biztosíthatom önöket, és biztos vagyok benne, hogy a tisztát ház is egyetért ezzel. Örömmel folytatom önökkel a kérdésben a párbeszédet, és jelzem, hogy nagyon nagyra értékeljük a parlament nemzetközi szintéren végrehajtott szerepét. Képviselőtársaimat tájékoztatom, hogy a vitát lezárom, és egyben tájékoztatom önöket arról is, hogy a szavazásra egy későbbi ülés